7-én Észtországban mezőgazdasági miniszterré nevezték ki az európai ügyek Maria de Vestacario május 1-től a, az Európai Parlament mandátumát ezért visszaadja. úrnak és Dezi uraknak gratulálok megválasztásukhoz és a parlament